it was on already, so everybody yeah, heard what we are preparing. Okay. Hello. Hi. So, uh, well, I... Uh... No. Kedves kollégák, az van a javaslatom, hogy használjuk a kalapácsot, használom is, és engedjük el elkezdeni ma délutáni ülést. Úgy gondolom, az első teendőnk az, hogy mindenkit dözőjünk a nyári szabadság után. Bizonyal mindenki aktívan töltötte, nem csak a parlamenti képviselők, hanem munkatársaink is. Hiszen nagyon sok minden történt az elmúlt hetekben, amelyek hatással vannak az európai helyzetre, meg a parlamenti munka prioritásaira. A mai ülés napirendjét kiosztottuk. Ha nincs ellenvetésük ezzel kapcsolatban, azt javaslom, fogadjuk el. Elfogadjuk, köszönöm. Akkor mehetünk tovább. A második napirendi pontunk a június 15-16-i ülési jegyzőkönyvenek vágyása, meg a június 29-i ülésé. Ezeket a szokás szerint elfogadottnak tekintjük, ha csak a mai ülés végéig nincs ellenvetés. Köszönöm. Hármas napirendi pont, elnöki közlendők. Szokás szerint webstreamen közvetítik az ülés, tolmácsolás folyik. Minden nyelven, a tolmácsok munkáját könnyítendő, arra kérem önöket, hogy ne gyorsan, ne beszélnek túl gyorsan. A, megkapták a napirendben a kérdések, és hát a titkársághoz fordulni, megvannak a korrespondensek, akikhez fordulnak a titkárság körében bizonyos témák, az egyes témákat illetően. További közlendő az EU-Vietnám FDA tárgyában. Augusztus 4-én az Európai Bizottság bejelentette, hogy a szolgálatok elviekben megállapodásra jutottak Vietnámmal, szabadkereskedő megállapodás tárgyában két és fél éves intenzív tárgyalásokat követően. Bejelentésében a bizottság úgy nyilatkozott, hogy minden lényegi témában megállapodtak a felek, és kölcsönösen kielégítő, kiegyensúlyozott csomagot hoztak tető alá mondja a bizottság. Hozzátették ezt is, azt is, hogy idézem, e megállapodás alapján a tárgyaló csapatok most elkezdhetik a még nyitváló kérdések rendezésének folyamatát és a jogi szöveget véglegesíthetik, ezt követően ezt a tanács és az Európai Parlament kell majd, hogy jóvá hagyja ahhoz, hogy élbe lépjen. A szakbizottság nevében mondhat, azt hiszem ezek jó hírek, és gratulálok a az Európai Bizottság a tárgyalásokat folytató szolgálatainak. A Vietnámmal folytatott tárgyalások, mint tudják, az elmúlt időszak egyik csúcs prioritása voltak a szakbizottságunk szempontjából. Erős delegációval is képviseltettük magunkat, Hanoiban és Hosimin városban is jártunk, áprilisban, hogy erősítsük kapcsolatainkat a vietnámi, a vietnámi félel, a megalapozás érdekében, is találkoztunk vietnámi miniszterelnökével is tájékoztattuk őt a szakbizottság prioritásairól, a monitoring csoport is figyelemmel kísérte a munkát, amely Zahardil állandó jelentéstevőnk vezetett, és ez a csoport tovább követi majd a munkát, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott és kielégítő megállapodás szülessen Vietnámmal. A közvetvédelmi javak megállapodása ról folyt a tárgyalás július 22-től 31-ig Genfben egy miniszteri, miniszteri deklarációt, tervezetet adott ki az EU. A titkárság anyagában ez megtalálható, ebben a szövegben a szöveg struktúrája, menetrendje és az intézményi kérdések is szerepelnek, a termékek listájára, kell foglalkoznunk a következő tárgyalási fordulón, amely a tervek szerint szeptember 16-22-ig kerül megszervezésre. Aztán a következő bejelentendő a negyedik találkozó az EU nagykövetek konferenciája körében, az Európai Parlament és az EU nagykövetek körében most szerdán, szeptember 2-án lesz, a konferencia szervezője a parlament állandó delegációi, a konferenciát két részre osztották a szervezők, lesz egy plenáris rész, ahol a szakbizottság csak-csak az elnöke és koordinátori vehetnek részt, majd egy plenáris követően regionális üléseket szerveznek, ahol az állandó jelentéstevők is meghívást kapnak. Az ezévi ülés címe, az Európai Parlament szerepe, az Európai Unió külső tevékenységében. Federica Morgarini, a bizottság alelnöke, válaszolt Lange elnök és Brock alelnökök levelére az EU-Japán csúcs előtt. Morgarini asszony, tehát a hozzá levére válaszolt, illetve Maström biztosnak a csúcs előtt. Margarin asszony a válaszlevelében kifejezi, hogy meglehetősen erős konvergencia értékelhető a stratégiai partnerség jövőjét, illetően az EU és Japán között. Az elnök asszony arról is, arról is rámutat, hogy a közös nyilatkozata a csúcsnak nagyon sok fontos kérdését veti fel az EU-Japán kereskedelmi tárgyalásoknak, amely a szakadóságunk is nagy figyelemmel foglalkozik. Ennyit akartam elmondani a kiegészítő kérdéseket, illetően várjuk még, amit Lange, nem, amit Bőge úr, mint jelentéstevő a 2016-os költségvetés tárgyában be kell terjesszen, várjuk ezt, és az INTA véleményt is alkot majd erről, de abban bizony legyvertenek velem, hogy az elmúlt hetek eseményének fényében a migrációs kérdések és ahhoz kapcsolódó ügyek kérdésében, amelyekkel a parlamentnek foglalkoznia kell sürgősen. A következő napokban valószínűleg lehetősége lesz a képviselőknek és a szakbizottságoknak arra, hogy tovább vitassák a 2016-os költségvetés módosításait, annak érdekében, hogy az EU a kihívásokra megfelelő válaszokat tudjon adni, megfelelő költségvetési eszközökkel. Azt szeretném kérni Bőge úrtól az önök engedélyével, jóvágyásával, hogy, hogy ő, mint jelentős tevő is, érjen ilyen, ilyen, ilyen kommentárokkal. Éppen most hallottam a szolgálatoktól, hogy a szakbizottsági módosítók az INTA nevében már nem terjeszthetőek be, hiszen már lefolyt a vita. Ám az egyes képviselők szeptember 3-a délig még beterjeszthetnek módosítókat. Tehát ha egyes képviselők vagy képviselők egy csoportja szeretné beterjeszteni, a következő napokban, szeptember 3-a délig, délig megteheti ezt. A több bizonyal majd ezt még tovább magyarázza. Ennyi volna tehát az elnöki bejelentendők sora, most pedig a négyes napi rendi pont következik, egy tanulmány bemutatása, a kereskedelmi védelmi politikai döntések értékérése 2014-ben címmel. 1982-ben a parlament egy bizottság jóvá jóváhagyta azt, hogy az Európai Unió kereskedelmi védelmi politikáiban döntéseket hozzon. Annak érdekében, hogy a parlament növelje az átláthatóságát a szakpolitikának és az Európai Bizottság számot adjon e területbeli tevékenységéről. A másik cél pedig az, hogy ez, ez éves jelentés egy olyan eszköz legyen, mely révén az Európai Bizottság a szélesebb körű közvéleményel is, is tájékoztathatja ezt a politika alakulásáról. A rendszeres szakbizottsági jelentés tehát évente kiadásra kerül. Jelenleg a szakbizottság nagy figyelmet szentel, nagyon sok oknál fogva e jelentésnek, például a DDI modernizációs javaslat, amely az egyik legnagyobb védelmi kereskedelmi ügy lesz, a WTO elé kerül ez a Kínával kapcsolatos ügy, ezért nagyon aktuális, hogy az INTA értékelje a bizottság éves jelentését, ez szempontból is ennek érdekében kértünk. A szakpolitikai részlegünktől egy tanulmányt, dr. Edwin Velmuszt, aki a Berni Világkereskedelmi Intézet munkatársa, illetve a Barcelona Egyetem professzora készítette el, aki a szak terület elismert szekértője, készítette a jelentést, és mutatja be, kb. 10 percben, megadom neki a szót, ezt követően pedig megnyitjuk a vitát. Először természetesen a jelentéstevők kapják meg a jelentéstevő kapja meg a szót, aztán a koordinátorok. Vermust úr parancsoljon. Thank you very much, Mr. Winkler. Nagyon köszönöm, Winkler úr. Bizonyára néhányan emlékeznek még arra, hogy készítettem egy tanulmányt a elmúlt évek során a modernizációról az INTE számára, és akkor perspektívát kértek tőlünk az export számára, mint importőrök az EU-ban, amelyek esetleg dömping ellenes intézkedések áldozatává válhatnak az EU-n belül. Most másfajta tanulmányt készítettem, és elemeztem az Európai Parlament elmúlt két éves jelentését. De hogy Winkler úr is rámutatott, a gyakorlatban is ezzel foglalkozom, mint témával, és az átláthatóság kedvéért tudnunk kell azt, hogy többször foglalkoztam már az Európai Bizottság kérésére ezzel a témával, ezért szerettem volna ezt megemlíteni, hogy tudják, hogy eddig mivel foglalkoztam. Azt hiszem látták a tanulmányt, amit készítettünk, a bejáratnál megtalálható, két részből áll. Először is felmérésről van szó, az elmúlt két év jelentését illetően, az Európai Unió kereskedelmi védelmi tevékenységéről. A tanulmányom első része ezzel foglalkozik. Másodszorban pedig jelentős változásokról beszélek a bizottság gyakorlatát illetően, tehát ez a második része a tanulmánynak, és bár a változtatások némelyike messze nyúlik, a bizottsági éves jelentésben szerepel, és ez azt mutatja, hogy bizonyos mértékig hasznosak ezek az éves jelentések, de talán abból a szempontból is, ami éppen nem található meg bennük, tehát inkább nem található meg ez a téma ebben. Ami az első témát illeti, a bizottság éves jelentésének értékelése, a 2012-es, 13-as jelentésekkel foglalkoztam, a 2014-es jelentés augusztusban jelent meg, tehát a múlt hónapban, illetve ebben a hónapban. A tanulmány azonban hamarabb elkészült, úgyhogy 2012-2013 az a két év, amivel foglalkoztunk. Dinkler úr is említette azt az esetet, ami szintén megtalálható benne. Az éves jelentés alapja az Európai Parlament 81-es állásfoglalás javaslata, igen régi dokumentumról van szó, amelyben az állt, hogy az Európai Parlament ezen a területen a közérdeket kell, hogy végje, mégpedig a lehető legszélesebb értelemben. Az Európai Parlament véleménye szerint tehát a jelentés célja az kell, hogy legyen, hogy a bizottság ezen keresztül kommunikálhasson a szélesebb közvéleménnyel. Tehát eszköz kellene, hogy legyen. Harminckét jelentés készült az elmúlt hónap során. A 31-es és 32-est elemeztük, tehát a 2012-es, 13-as jelentéseket. Az éves jelentéseknek mi a legnagyobb problémája? A jelentés sokkal részletesebben számol be erről, azonban a jelenlegi beszámolomban nem szeretnék mindenre kitérni. Először is nagy késése jelennek meg ezek az éves jelentések. Az elmúlt tíz év során átlagosan 12 hónap késéssel jelent meg az éves jelentés. Ez ugye azt jelenti, hogy általában mivel az év decemberrel zárul, a következő év decemberében jelenik csak meg ez a jelentés. Nem hiszem, hogy ennek jó oka van, mert általában általános jellegű jelentések készülnek, a statisztikai adatokat állandóan frissítik, talán negyedévenként, úgyhogy nem igazán értem, hogy miért állnak rendelkezésre ennyire hosszú határidővel. Másodszorban a tanulmányok 80-90%-ban ugyanúgy néznek ki évente. Természetesen a számokat, az eseteket frissítik, de a témák ugyanazok, ugyanúgy néz ki a jelentés, és ugyanúgy is vitatják meg a kérdéseket. Először is, nagyon sok részlet található benne, de csak kiemelt esetekről. És nem egészen világos, hogy miért pont azokat az eseteket emelik ki bennünk. Először is. Az unió érdekeltségi hatásáról nincs szó, bár a cél az, legalábbis a bizottság 81-ben úgy fogalmazott, hogy a közérdeket kell megvizsgálni, de erről nincs szó, amikor is a kereskedelmi érdekeket védik. Egy nagyon fontos dolog, hogy a panaszokról, elutasításokról sincs szó benne. Ez nagyon fontos. Akik foglalkoztak ezzel a témával, nyilván tudják, hogy a bizottság az elmúlt 30 év során mindig is azt mondta, hogy körülbelül az esetek 50%-át utasítja el, a panaszok 50%-át, ez az átlagos ö, számérték, amikor felteszik a kérdést a bizottságnak, de mivel bizalmas dologról van szó, senki se tudja, hogy ez igaza vagy sem. A bizottság azért mondja ezt, hogy a közvéleménynek bebizonyítsa azt, hogy kezdeményezési joga van. Például az USA-val összevetve szinte minden egyes panasz foglalkoznak a legtöbbet lezárják, de alapvetően minden egyes panaszt fogadnak. Az Európai Bizottságnál azonban 50%-át elutasítják ezeknek a panaszoknak. Tehát úgy tűnik, hogy az előzetes szűrés itt intenzívebb, hogy aztán ne a későbbiekben kelljen egy folyamatot lezárni. Az EU-ban gyakort előfordul, és azt hiszem egy egyedi eset, legalábbis az én tudomásom szerint, hogy nagyon sok esetben, amikor beindul egy vizsgálat, akkor visszavonják a panaszt, és gyakorlatilag már félig eljutottak valamilyen irányba, amikor visszavonják a panaszt és azt hiszem, hogy a bizottság az esetek 100%-ában ilyenkor úgy dönt, hogy lezárja ezt a folyamatot. Persze ennek nyilván van értelme, mert ezek az esetek a magánszférából származnak, onnan indul a panasz, de valamilyen oknál fogva félúton úgy döntenek, hogy visszavonják a panaszt, úgyhogy a bizottságnak nincs további alapja a vizsgálat folytatására. De persze azt nem tudjuk, hogy miért vonják vissza ezeket a panaszokat talán azért, mert nem volt eléggé megalapozva, vagy tájékoztatták az érintetteket, hogy nem történt semmi jogsértés, vagy valamilyen megállapodás született a két fél között, de mivel nem tudunk semmiről, a hivatalos labban csak egy nyilatkozat jelenik meg, hogy visszavonták a panaszt, és a bizottság a úgy döntött, hogy lezárja az esetet. További részletet nem közöl. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ezeket az eseteket, panaszokat ilyen sok esetben miért vonják vissza. Aztán az Olaf ö, nyomozásról sem tudunk sokat. Persze nyilván ez elég hosszú ideig tart, és sok pénzbe kerül és hogyha ö, valamilyen dömpingről van szó, vagy állami támogatásról, akkor ö, nyilván intézkedni kell, ö, mert hogyha nem történik semmi, hát akkor végül is csak vicces ö, módon zárul az egész. Hogyha dömpingről van szó, vagy állami támogatásról, akkor nyilván az intézkedéseket is foganatosítani kell itt több eljárás is beindulhat. Például önök is tudják, hogy a, a napelemek esetében, például Tájban esetében folyik egy eljárás, az OLAF nyomozást folytat a vám csalások esetén, például a, a nem megfelelő származási nyilatkozatoknál, vagy ha rossz helyre sorolják be ezeket a termékeket. Tehát, ha például Kínából, Tájvanba vagy Hongkongba megy egy hajó, és a napelemeket hongkonginak vagy tájvaninak nyilvánítják, és akkor ellenes vámot szabnak ki ezekre. Tehát, hogyha valamilyen csalásról van szó, akkor az OLAF vámcsalás miatt indít nyomozást, de ez nem nyilvános. Az OLAF időnként a sajtóban nyilatkozik, de legtöbbször semmiféle információt nem adnak közzé. Tehát egyáltalán nem átlátható ez a folyamat, mert senki sem igazán tudja, hogy mi történik itt ezen az oldalon. Végül pedig az éves jelentésekkel az a probléma, hogy a bizottság gyakorlatát illetően, ha változások következnek be, ezt nem vitatják meg. Erről lesz szó a továbbiakban. Ha ez így van, akkor természetesen mi ezt mint szakértők tapasztaljuk, és a bizottsággal meg kellene vitatni. Az elmúlt évek során a kereskedelmi védelmi gyakorlat terén több változást is tapasztaltunk. Először is nagyon sok állami támogatás elleni vizsgálat indult, ez 2010 óta van így. Azt hiszem 10 ilyen eset volt Kínával kapcsolatban, a közelmúltban pedig Vietnámról a kapcsolatban is. Tehát ez egy újfajta tendencia az állami támogatási elleni vizsgálatok területe. Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy erre nincs lehetőség a nem piacgazdaságok esetében, ugyanis ebben az esetben az állam kezében van a gazdaság, tehát az azt jelenti, hogy a kormány saját magát támogatja. Azonban ez egy olyan koncepció, amelyet először az Egyesült Államok 2007-ben törölt el, és körülbelül két évvel ezt követően az EU is követte. Tehát nagyon sok ilyen eset van most már a nem piacgazdaságokkal szemben, és ö, manapság az EU esetében főleg Kínáról van szó ezen területeken. Korábban India volt ö, előtérben, most már Kína. Ö, India esetében exporttámogatásokról volt szó, ezzel szemben Kína esetében a hamisított termékekről van szó, és bizonyos másfajta feltételekre kell koncentrálni, nem exporttal kapcsolatos feltételekre. Aztán, ahogy önök is tudják, és Winkler úr is említette bevezetőjében, az EU-nak döntenie kell, hogy Kínát ö, piacgazdaságnak tekinti-e, avagy sem, 2016-ig. Addig azonban a kínai cégek tehát változott a gyakorlat. Talán egy-két cég kapott ilyen státuszt korábban, ma már nem. A harmadik, a piacgazdaságok esetében a különböző exportot előállítókra vonatkozó költség módosítás kiterjesztése. A gáz elektromos áram területén, például Ukrajna és Oroszország az exportnál magasabb árat alkalmaz, mint a belső piacon, úgyhogy így a termelési költséget módosítani kell olyan cégek esetében, amelyek gázt és elektromos áramot használnak, és ez ugyanis a dömping árést is növeli. 2013-ig Csehország és Ukrajna esetében volt, merült fel, azóta azonban kiterjesztettük ezt a gyakorlatot az export hozzáférésig, Argentina, Indonézia például érintetté vált. sorban, amit a bizottság 2008-ra csinál, ez az, az hogy a, hazai gyártók körében mintát vesz, korábban ezt már csak a vizsgálat után során tette, ám most rendszeresen a, az indítás, az eset befogadása előtt már. Így módon, ahogy az ügy halad, akár még a már a kezdeményezés előtt is elindulhat ez, ez, ez az átlatóságot érinti, mert kevesebb információ a rendelkezésre, mint korábban. Aztán, az pozitív elem, a bizottság, a, ugye jól tudjuk, hogy az antidömping intézkedések általában 5 éves időtartammal futnak, ám a bizottság rövidebb időszakra is bevezetheti ezt, ilyenkor újra lehet vizsgálni a helyzetet, mint egyéb rövidebb határidőben, mint a korábbi rendszerben. Emlékezzünk a napelem e, meg esetére, amikor is két éves határidővel újra vizsgálták, vizsgálják az év végéig a helyzetet. A bizottság rendszeresen kiemel egyes termékeket az intézkedés hatájából, tehát eleinte egy-egy vizsgálat szélesebb termékkört érint, és aztán, hogy a, a vizsgálat halad, az, a bizottság úgy döntött, hogy egyes intézkedéseket kivehet a vizsgálat köréből, amely az indításkor benne volt. Például a napelemek üsétében a, az egyik ö, alapanyag tekintetében, amely ö, más termékekben is ö, azt szeretem nekem is előfordult, szintén éltek ezzel a lehetőséggel. Átláthatóbb, konzisztensebb az eljárás, a profit margin számításában is, amikor a bizottság a, a, kis, a kisebb vámszabály esetében számítja a kár mértékét, illetve az EU termelőket ért hátrány mértékének számításában korábban nehézen volt átlátható, hogy a szélprofit honnan származott, ám az elmúlt években a bizottság az Európai Bíróság ösztönzésére egy konzisztensebb eljárást, illetve gyakorlatot dolgozott ki a hazai gyártó által elkönyvelt profitra alapozva a dömping bevezetése előtt időszakban számolva. Ezzel zárnám az előadásomat, köszönöm szépen. Much, uh, Köszönjük szépen. Nagyon sajnálom, hogy le kell kevernem. Lange úr kitűnően használja a kalapács elnöki eszközét, szóval sajnálom, hogy le kellett keverjem, de lejárt az idő, a tanulmány hozzáférhető, mindenki megszerezheti, és mindenki elmélyülhet benne. Mielőtt megnyitnám a vitát, e napirendi pont kapcsán, Jelzem, hogy a következő napi rendi pontban ugyanezzel a kérdéssel foglalkozunk zárt ülésben a bizottsággal. Ezért javaslom, hogy most a tanulmány kérdéseit vessük fel, és utána ugyanezeket a kérdéseket a bizottság szakértőinek tegyük föl. Először Christopher Fielnernek adom meg a szót, aki a TDI modernizáció elmúlt ciklusban való jelentéstevője volt. Krisztof, köszönöm, tanácsra várunk, hogy választ adjon egész addig továbbra is még jelentéstevőnek tekintem magamat. Köszönjük szépen ezt a kitűnő bemutatót, néhány kérdésem van. Némiképpen meglepett, amikor az Olaf nyomozásáról, vizsgálatáról beszélt. Az egyetlen Olaf vizsgálat, amelyre én emlékszem, egy volt Head of Unitre vonatkozik, akinek le kellett mondania, miután bizonyos TDI intézkedéseket ígért be kereskedelmi partnereinknek, és itt indított az OLAF vizsgálatot. Ez, egy, ez, ez, ez egyetlen vizsgálat, amelyre emlékszem. A piac gazdasági kezelés, tehát a MET tekintetében is kérdések merülnek fel. Jól értettem, amit mondott? hogyha a MET tekintetében az Európai Bírós, Bíróság is megfogalmazta aggájait, akkor nem értem, hogy a bizottság miért nem lép. Hiszen a bizottság elutasította, hogy bizonyos cégek esetében a metet elfogadja. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy valamit tennie kellene. Harmadsorban az átláthatóság, a transzparencia tekintetében komoly bírálatot fogalmazott meg, és kérem, hogy hasonlítsa össze a helyzetet az átláthatóság tekintetében Európa és Amerika között. Amerikában az APO-t, az Administrative Protection Audit, az administratív védelemről szóló határozatot hozzák, adják ki, Ám ugyanakkor, hogyha például valamely résztvevő szakértő vagy jogász az információt kiszivárogtatja, büntethetővé teszi magát. Tehát kérem hasonlíts össze két helyzetet. Harmadsorban a panaszok visszavonásáról vonatkozó információkkal nem rendelkezik, mondta. De kérdezem, hogy tud, tud-e a bizottság esetleges panasz visszavonásról? Előfordulhat persze, hogy nem derül ki a jogsértés, de kérdezem, hogy megtörtént-e, hogy egy cég konkrét adatokra hivatkozva visszavonta a panaszát, ha pedig nem, akkor rendelkezik a bizottság valami fajta áttekintéssel, hogy visszavonták-e panaszokat vagy sem. Kérdezem tehát, hogy érdemes-e ezt az éves jelentésben, mint tételt felsorolni, felmutatni. Köszönöm szépen, Krisztof. Krisztofer. Most pedig a frakciók felszólalóinak, először a koordinátoroknak adom meg a szót, a szokásos menetrendben haladunk. Hogyha nem kérik a koordinátorok a szót, akkor a tagoknak adom meg a szót. Alessia Moszka, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy sor kérdésem van a bizottsággal való eszmecsere során szeretném ezeket inkább feltenni, hiszen arra volnék kíváncsi, hogy a tanulmányból eredően milyen intézkedéseket foganatosíthat a bizottság. Éppen ezért a hát sokkal inkább a második részhez szeretnék hozzászólni, és én magam is több elemet szeretnék kiemelve, kidomborítva látni. Egyrészt azon változások tekintetében, amelyek az USA-ban zajlanak, a saját kereskedelmi védelmi intézkedéseik tekintetében, azért, hogy jobban megértsem, hogy mi történik az USA-ban, hogyan alakítják át a kereskedelem védelmi politikájukat, és hogyan lehet közelíteni, homogénebbé tenni az ügyek kezelését. Másrészt és még egyszer mondom, hogy ezt a kérdést inkább a bizottság képviselőinek kell majd feltennem, de mégiscsak felteszem itt is. Szóval azon módosítások alapján, amelyek jelenleg megakadtak a tanács tárgyalásai során, és ezeket nem tudjuk feloldani, ezekről kérdezem, hogy melyek azok a módosítások, amelyek a változások irányába mutaznak, és az átláthatóság tekintetében egy fontos lépést tettünk előre, ebből jobb adatállományjal rendelkezünk, és kérdezem, hogy a tanácsban megakadt dokumentum mennyiben szolgálhatna ezt egy ügyet a jövőben is. Persze az átláthatósági adatok még mindig nem elegendőek, azért, hogy a parlament teljes átláthatóság, teljesen átlássa a döntéseket, és nyomon követhesse azokat a saját mandátuma küldetése tekintetében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Helmut Scholz, tessék. I also want to thank... Szeretném megköszönni az előadást. És az ötös témához, az ötös napperendi ponthoz illeszkedik ez. Leginkább, és néhány kérdést kell intéznünk majd a bizottsághoz. Ha jól értettem önt, ugye azt jelenti, hogy az Európai Parlament nem tudja ki a, a, az eszköz feletti őrző szerepét eljátszani, azért, mert annak olyan a szerkezete, és az információ átadás mikéntje olyan, amilyen a bizottság jelentési rendszerében. Ebből adódik a kérdés, hogy mit javasolnak az INTA szakbizottságnak, meg általában az Európai Parlamentnek ahhoz, hogy képesek legyünk jobban koncentrálni erre a kérdésre, bár tudjuk, hogy bizonyos szempontból elakadt ez a dolog, és Christopher Fjellner is a tanácsra vár. Hát várni kell ugyan, de mégiscsak mi kell, hogy a közvélemény nevében fellépjünk. A másik kérdésem, azt szeretném tudni, hogy mi a többi ország álláspontja a kereskedelmi védelmi rendszereik alkalmazásában szervezünk-e egy bizonyos keretben, nem csak a szabadkereskedelem és védelem ügyében, hanem a túlzott alkalmazás tekintetében. Mit tekintenek logikus eszköznek, amelyek egyes gazdaságok, egyes ágazatok érdekét szolgálja az EU-ban, vagy harmadik országban? Hogyan tudnánk megszervezni a WTO keretében a hogyan tudnánk megszervezni a szakpolitika modernizációját, és általában a kereskedelmi véleményeszközök modernizációjának előbbre vitelét. Köszönöm, Helmut, van-e további képviselő, aki szeretne felszólalni? Ha nincs, akkor az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy részükről szükségesnek látnak-e egy rövid hozzászólást a tanulmánytárgyában. Parancsoljon. Köszönöm, Winkler úr. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány szót mondjak. Fernaszt úr meglátásait kommentálva. Számunkra világos az, hogy a jelentés leírása és a helyzet leírása helytálló. Tehát azt nem vitatjuk, hogy Fermúzt úr pontosan leírná, leírja a helyzet állását. Mégis van néhány gondunk az általa megfogalmazott ajánlásokkal, és a Windows megengedi, ezeket számba venném. Az ajánlások összefoglalva úgy azt mondják, hogy három hónapon belül dupla teredelemben, sokkal több részletben terjessze be a bizottság a jelentését. Ez így együtt nem nagyon működik a mi szempontunkból, és nem is ö, követi a jelentés célokát. Ez nem egyfajta számvit, szám, számbavétele vagy leltára az összes eszköznek. Vannak más eszközeink is, amelyekről a közvelemény tudomást szerezhet. A függőben levő ügyek ott vannak a weboldalunkon, a bírósági ítéletek a bíróságok weboldalán találhatóak meg, a meghallgatás szervező tisztviselők tevékenységi jelentése is ott van. Tehát egy, egy hatalmas mennyiségű információ elérhető, amely 1992-ben még nem volt elérhető, most azonban igen. Tehát nem kell szerintem megkettőznünk ezek, ezekről a tájékoztatást. Az Olaf konkrét ügyében pedig annyit mondhatok, hogy az Olaf vizsgálatok körében, különösen a, a szabályok megkerülése témájában ezek bizalmas, titkos vizsgálatok, és sok esetben együttműködő országokkal, illetve hatóságokkal kell megegyezni az alap abban, hogy valóban bizalmasan kezdi az adatokat a hamis bevallások vizsgálata során. Ez nagyon fontos. Persze mindig lehet javítani a munkán, meg a jelentéseken. Lehet valóban csak rövidebb idő alatt kiadni ezeket. Tudom, hogy ez a jelentés augusztusban kijött, tehát az átlagos 12 hónapos időszak felénél már. Ugye, és az megcélozhatjuk, hogy mondjuk húsvétra kiadható legyen a jelentés, ha csak nincs még váratlan esemény, amely ezt lassítaná. Lehet a, a piac, a, a piacgazdaság és kiadásának feltételrendszerét átláthatóbbá lehetne tenni, és persze készen állunk arra is, hogy jobban indokoljuk és kiterjedtebb módon azt, hogy miért választottuk az egyes eszközöket. Ezen, ezen a téren Felmúlsz úr hogy feltétlenül hasznosaknak kitélhetőek. Mindez kérdésben érdemes tehát tárgyalni, ám én is feltettem ezt a kérdést Fermusz úrnak, amit feltett nekünk. Miért pont ez az öt? Miért pont ezt az öt esetet választotta ki? Ugye is azt mondta, hogy nem tudja, miért választottunk mi egyes eseteket, másokat miért nem, ugyanezt a kérdést meg tudom fordítani. Ám afelől biztosítékot adhatok, hogy nincs politikai, politikai szerint nem nyúl bele senki e szelekciós munkába. Tá, tények alapján döntünk minden esetben, ezeket a bíróság is vizsgálja, vizsgálódik ebben, az ügyben, és ha a kritériumok nem elégülnek ki, akkor, akkor elutasítja. Ami pedig az állami támogatások elleni ügyeket illeti, valóban 2010 óta a nem piacgazdaságokkal szemben is élünk ezzel az eszközzel, egy kiigazítási módszertant dolgoztunk ki. Ez nem a nem árképzéses ügyekben. Ez most függőben van Genfben, például az argentin ügyek kapcsolatban. Nem gondoljuk azonban úgy, hogy a mintaválasztás a, a vizsgálatok előtt csökkenteni a peres felek vagy a, a perelt fél jogkörét és lehetőségét, ebben nem értek egyet. És az, az az öt éves időszaknál rövidebb fellépés, illetve a termékkör szűkítése ügyében is ez mondható el. Hangsúlyoznunk kell, elnök úr, hogy ami a végrehajtó szerepet kell, hogy ö, ellássunk a jogszabályok keretei között. And, uh, I turn... Köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig a tanulmány szerzőinek adom meg a szót. Azt hiszem, hogy nehéz kérdéseket intézhetek önhöz. Kérem, hogy maximum 5 per percben válaszolja meg ezeket a kérdéseket, nem lesz ez olyan könnyű, persze, ezt tudom. Köszönöm szépen, elnök úr! Kezdem a Fjellner kollega által feltett kérdésekkel. Valóban úgy áll a dolog, hogy a MET az MIT visszautasítását többször megtámadták az Európai Bíróságon. Volt, amikor ez sikeres is volt, hiszen a bíróság a felperes javára döntött. Ennek ellenére a tény az, hogy 2011 óta senki nem kapott emítit vagy metet, egyetlen egy visszatérítés ügy kivételével. Vannak olyan ügyek, amelyekről a bíróság tárgyal, olyan cégek esetében, akik korábban megkapták a MET státust, és utána megvonták tőlük. Ezek 5-6 éves ügyek, még egyszer mondom, hogy a magát az eljárást azonban a bíróság előtt vitatják. Milyen, második kérdés, milyen okokból utat, utalták vissza a meteket? Lehet, hogy a bizottságával lefolytatott zártülés során kell erről beszélni, de azt mondanom, hogy a bizottság 99-100%-os eset, 100%-ában az esetében tudja, hogy miért vonják vissza az es, a kéréseket, egész egyszerűen nagyon mélyreható és alapvető vizsgálatokat hajtanak vészre. Tehát úgy gondolom, hogyha valaki panaszt eh, fogalmaz meg, eh, mondván, hogy visszavonom az, üset, az ügyemet, de nem mondom meg, hogy miért, akkor a bizottság ezzel nem fog megelégedni, hanem igenis meg fogja vizsgálni, hogy a panaszt miért mondták vissza. Harmadsorban az átláthatóság, a transzparencia hiányáról ez teljesen világos az éves jelentésekről, ez egy általános probléma az Európai Unióban. Tehát nem az eszközök alkalmazásában um, van a hiányosság, hanem az átláthatóság hiányában. Ez továbbra is fennáll, ez a probléma, és az EPO rendszer alkalmazása, melyet az USA alkalmaz, jelentősen növelné az átláthatóságot. Moszkva asszony is és Scholz úr is erre kérdezett rá, az USA-ban bevett gyakorlatra és az EU és az USA gyakorlatának különbségére. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyik rendszer sem tökéletes. Az EU rendszerének vannak előnyei, illetve az USA APO e rendszerének vannak előnyei. Azonban mindenki egyetért abban, hogy az USA rendszere sokkal átláthatóbb, mint az Európai Unió rendszere. Mindenki tudja, mi történik, egy konkrét ügyben minden érdekelt fél, mindenki hozzáfér a másik adatállományához, ugyanakkor a dömping eh, vámok eh, magasabbak az USA-ban, mint az Európai Unióban, ráadásul a subsidy gyutik is, tehát a nem szabályszerű támogatások alapján kivetett eh, behozatali vámok díjak, Azonban az a szomorú, hogy sok ország az Európai Unió rendszerét másolja le, tehát a, olyan országok, mint India, Kína vagy Brazília és Mexikó másolják le az EU rendszerét, kevés átláthatóságot teremtve így megy, meg a picking and choosing stratégiát alkalmazzák, az EU rendszerének bizonyos elemeit átveszik, a jó elemeket pedig nem. Scholz úr a modernizációra kérdezett rá, gondolom, hogy ez inkább az ártődésre tartozik. Őszintén megmondva, vagy megmondva az őszintét, nem tudom, hogy mit kell tenni. Két évvel ezelőtt egy ajánlásokat készítettem el, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament interkomitie túl messze ment, de persze a tagállamok támogatása nélkül semmi sem lehet elérni. Egyelőre ennyit tudok erről mondani. Végezetül pedig Meister úr egy sor kérdést vetett fel. Az egyik észrevétel arra vonatkozott, hogy miért éppen ezt a hét pontot emeltem ki a bizottság gyakorlatát vizsgálandó. Nos azért, mert szerintem ezek a legkézenfekvőbbek, amikor megvizsgáljuk az elmúlt 5-6 év eseményeit. Ha vannak más megragadható feltűnő változások, akkor ezeket örömmel emelném be a tanulmányom következő változatába. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Uh... Elnök, nagyon köszönöm Vámos doktor. A jelentés készítőhöz fordulok, hogyha szükség van rá, egy rövid uh, megjegyzést kíván-e tenni, Christopher. Köszönöm, semmivel nem tudom ezt kiegészíteni. Elnök, köszönöm ebben az esetben minden nyugnak nagyon köszönöm. Köszönöm az előadást, ezzel a vitát lezárom ebben a témában, de természetesen a témát még nem végeztük ki, mert folytatjuk. És mivel most zárt ajtók mögött folytatódik a munka, kérem, hogy csak a tagok, az, az asszisztensek, a titkárság tagjai és a munkatársok maradjanak, Kérem, hogy a többiek hagyják el a termet. Ennek gyorsan kellene lezajlani. Kérem, gyorsan hagyják el a termet, mert nincs túl sok időnk. 35 perc áll csak rendelkezésünkre a zárt ajtók mögötti ülésre.